módosítási indítványok szerepelnek. Iránnal kapcsolatban Roxana Szaberi esetéről van szó. Elkezdjük a vitát. Először Kellen úrnak adom meg a szót, két ő az egyik társ szerzője az állásfoglalás indítványnak. Köszönöm, elnök asszony. Iránt már ismerjük, hogy hogyan kezeli az emberi jogokat. Nem tegnap foglalkozunk, foglalkoztunk először ezzel a kérdéssel. Ma azonban egy olyan speciális esettel kell foglalkoznunk, Roxana Szaberi esetével, aki csak három héttel ezelőtt ö, ítéltek el, ugyanakkor nyolc évre ítélték el úgynevezett kémkedés miatt. miatt. Száberi asszony nem tudott ügyvédjével konzultálni, nem ettek meg neki a lehetőséget. A, a tárgyalást zárt ajtók mögött tartották, és az a tény, hogy most már immár két hete éjségsztrájkot tart Szaberi asszony, és ennek következtében már is nagyon leromlott az egészsége. Ezeknek a tükrében az Európai Parlament el kell, hogy ítélje a legélesebben az úgynevezett forradalmi bíróság április 18-i ítéletét, és követelnünk kell, hogy azonnal és feltétel nélkül visszakapja szabadságát, hiszen az egész eljárás minden nemzetközi jogi normának ellentmondott. Úgy kezdtem felszólalásomat, hogy ismerjük Iránt, ismerjük azt, hogy tudjuk azt, hogy megkövezés, akasztás ö, és egyéb szörnyű módszerekkel máig is nagyon elterjedt a halálbüntetés, még fiatalkorúakkal szemben is nem tehetünk más, mint hogy ismét felemeljük hangunkat. Köszönöm. Most uh, Májer úr kap szót másfél percben. Két és fél percet kapok elnök asszon. Iránnal kapcsolatban már számos vitát folytattunk, és itt mindenképpen a jelenlegi kormány nem képviseli a népet. A korábbi kormány Mosadek elnök vezeté alatt sokkal nagyobb támogatását élvezte a népnek, azonban egy széles körű népmozgalom meg a kormány ellen. Most már nem tekintik a kormányt szövetségesnek a demokrácia felé. Időközben nincsen már semmilyen fajta kételj azzal kapcsolatban, hogy a hatalom ö, olyan csoportoknál van, akik abszolút konzervatívok, intoleránsak és nem demokratikusak. Elnyomják a lakókat, és a, religiós, és a vallásos fanatizmusra támaszkodnak. A nők jogait, a kisebbségek jogait, a vallási kisebbségek jogait lábbal tiporják, a halálbetetéseket nyilvánosan hagyják végre, az ellenzéket bezárják, azok ellenzékiek, akik külföldön vannak, azokat üldözik, és megpróbálják bemocskolni őket abban az országban, ahol éppen laknak. Ezen kívül olyan terrorista listákra ö, helyezik a nevüket. A parlament egyetemmel felszólalt ezen két dolog ellen. Nem külföldi ö, segítséggel jön a ö, változás. A ö, jelenlegi ö, ö, rezsimnek kell valamit tennie mindenképpen ö, helytelen az, hogyha a rezsimmel együttműködnek, megszakítják a felszólalót. Politon Chrono, o kíros Kazaka in epomenos omil. Májer úr, ön sokkal tovább beszélt, mint szabadott volna. Kazaka úr, parancsoljon, és kérem, tartsa be a rendelkezés álló időt. Köszönöm szépen, elnök úr. Május 1 -e Nyugat-Európában egy ünnepnap, Iránban sajnos ez egy szomorú nap. Ebben az évben nem csak, hogy brutális módon elnyomták az iráni, vála az iráni munkavállalók tüntetését, hanem Dilara Darabi tisztességtelen bírósági tárgyalása is ebben az időben történt, aki 17 éves. Az Amnesty International a kivégzése előtt elmesélte az édesanyjának, hogy ő hogy, hogyan tervezi a jövőt. Szeretett volna kampányt indítani a szabadságáért. Gilara Darabi esete a vallási fanatizmus egy további súlyos megnyilvánulása. Ezen a héten az emberi jogi szervezet szintén demonstrált, és hosszabbokat felemelték Irán ellen. A börtönben a foglyok helyzete is nagyon súlyos, és négy személyt akasztottak fel, azokon kívül, akiket május másodikán akasztottak fel. És ez mindennapi gyakorlat Iránban. Más kormányok megzsarolása szintén mindennapos gyakorlat. Az iráni rezsim brutalitása egy olyan probléma, amit az európai kormányok nem tolerálhatnak, és a brutális zsarolásnak beadják a derekukat. Azt gondolom, hogy az iráni kormány az egész világot fenyegeti, és a saját polgárait is. Azt gondolom, hogy ez a helyzet hozzájárulhat a közelkelten az állapotok súlyosbodásához. Nem szabad magukra hagyni az irániankat, és azokat sem, akik illegálisan tartanak börtönben, és ítéltek halára. Köszönöm, Kaszaka úr. Adtam még néhány másodpercet önnek, hiszen utoljára szólalt föl az Európai Parlamentben. Macakis úr, elnök asszony, köszönöm. A, nem akarom megismételni azt, amit az előttem szólók elmondtak. Tudjuk, mi a helyzet, de szeretném egy más megvilágításba helyezni a problémát. Iránnak ezer éves kultúrája, civilizációja van, és egyes nyugati országok nincsenek tudatában annak, hogy mire hivatkoznak Iránban például az Egyesült Királyság maga is támogatta a, az iráni korábbi rezsimet, sőt fegyverrel segített megdönteni a hatalmat, és nem csoda, hogy az iszlám extrémizmus talajra talált történelmileg ebben a helyzetben. Aztán az Egyesült Államok is támogatott kormányokat, és ennek következtében végül is konkrétan sok pakez, iráni vesztette életét. Most csak Obamában reménykedhetünk, hogy ő más hangot üt meg, és észszerűbben, egyszerűen észszerűbben fog eljárni, mint közvetlen elődje és korábbi elődjei. Az Iránnal folytatandó kapcsolatokat javítani kell, ez az irániaknak is jobb lenne így, hogy nem kell magukról állandóan, mint a világ ellenségéről gondolkodniuk, és persze nekünk is érdekünk lenne ez. Sajnos egyedül azonban nem ö, nézhetünk el reakció nélkül a fölött, amit most látunk. Szépen Macákész eh, úrnak, eh, Tomaszewska aztán következik két percre. Tisztelt asszony, hölgyeim és uraim! Roxana Szeberi, egy 32 éves újságíró nő, akinek eh, kettős állampolgársága van, számos egyetemet elvégzett az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, illetve Iránban. Újságíróként Iránban 8 éves börtönbüntetésre ítélték kémkedés vágyával, kémkedés hamis vágyával. Ő ellenkezett ez ellen, a vádak ellen, és éjségsztrájkba is kezdett. Most már befejezte az éjségsztrájkját, és várja a fellebbezésének eredményét. Irán ismert arról, hogy nyilvános kivégzéseket tartanak a fiatalkorúakon is, és ezért azt kérjük, hogy engedjék szabadon Roxana Szabairit is, és biztosítsanak számára megfelelő eljárást, és fejezik be ezt a fajta eljárást Köszönöm szépen, most pedig a frakciók nevében szólalnak fel a képviselők. André Kiana asszonynal kezdjük az LPP ED részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Roxana Szaberiről beszélünk, ugyebár aki az ABC-nek, a BBC-nek, a dél-afrikai televíziónak is dolgozott. Újságíró tehát, akit kémkedéssel gyanúsítanak, illetve hát el is ítéltek vele. Május 1-én zárt kórházba, kórhá... börtönkórházba került. Öt héten át nem konzultálhatott ügyvédével, az egész eljárás szabálytalan volt. A BBC követeli többek között a BBC is, hogy lehessen fellebezni, de a fellebezési eljárás is zárt ajtók fog, mögött fog megtörténni. Fontos tehát az, hogy felszólítjuk az iráni hatóságokat arra, hogy ennek az országnak is vannak kötelezettségei, amelyeket aláírt, ide értve a politikai és civil jogok érvényesítéséről szóló ENSZ egyezményt, amely minimum tisztességes eljárást garantál a gyanúsítottaknak. Soskelisztiki Samár. Paleckész képviselő másfél percben parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A plenári ülés utolsó napján eh, nagyon kellemes tavaszi időjárásban vagy részünk, és jó lenne látni azt, hogy ez a hagyományosan utolsó nap a sürgősségi vitákon nem szerepel a napi renden. De sajnos ez csak illúzió, és ma nagyon sajnálatos módon tele van a napi rend. Nem sikerült az összes nagyon nehéz esetet eh, napirendre tűzni. Nem első alkalommal beszélünk Iránról, Roxana Szaberi illegális bebörtönzéséről beszélünk ma. Őt először egy kis bűncselekményért ítélték el. Azzal vádolták, hogy megfelelő akkreditáció nélkül dolgozott újságíróként az országban, és később pedig azzal vádolták, hogy amerikai kém tulajdonképpen. Ez egy egynapos tárgyaláson történt, tehát egy napos tárgyalás keretében ítélték el vád, megfelelő vádemelés nélkül. Nem az első alkalommal éljük meg azt, hogy az iráni hatóságok lábbal tiporják az emberi jogokat. Tudunk eh, Dilara Darabi kivégzéséről, Marian Malekán ügyéről, egy, ő egy másik eh, újságíró, és ez csak néhány a sok példából. Sajnálatos módon el kell ismernünk azt, hogy a fundamentalisták Iránban továbbra is önkényes tárgyalásokat folytatnak, és megpróbálják a szabad gondolkodókat elnyomni. Nagyon sajnálatos az is, hogy izolá- az izoláció módszerét választja Irán, és nem próbálja meg a nemzetközi közösség és az Egyesült Államok kezdeményezéseit igénybe venni. A, a párbeszéd mindig is célra vezetőbb, mint az izoláció. Azt gondolom, hogy az iráni rezsimtől azt kell várnunk, hogy ragaszkodjon a nemzetközi szabályokhoz. Köszönöm szépen, Krupa asszony következik, de Krupa asszony nincs itt. Így eh, Stevenson úr kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az, hogy bebetonozték eh, Roxana Szabárit, eh, hamis várak alapján, ez szégyen teljes, és, és megdöbbentő büntet, amit a teherelni fasiszta rezsim alkalmaz. Ahogy Paul Kaszaka is elmondtam, a, egy 23 éves lányt is kirángattak a, a cellájából, és elvitték a, a, a vesztő helyre, és egy olyan büntettért akasztották fel, amit 17 évesen követett el. Ez jellemzi az igazságszolgáltatást Iránban, középkori módszereket alkalmaznak nők a gyerekeken, sőt még terhes nőkön is, az emberjogok megsértése mindennapi eset irányban, és mégis vannak olyan emberek ebben a parlamentben tisztelt elnökasszony, akik támogatják ezt a korrupt és gonosz rezsimet, akárcsak azon európai cégek, amelyek továbbra is üzletelnek Iránnal, bezárják fülüket, becsukják szemüket, szégyeljék magukat, és szégyeljék a, azok is magukat, akik nem emlékeznek arra, hogy minden fasiszta rezsim meg fog bukni, mert az igazság az mindig győzedelmeskedik a gonosz felett. Most a spontán felszólalások következnek. Kérem, hogy mindenki röviden szólaljon föl. Egy percnél hosszabban nem lehet beszélni. Májer úr ismert, ismét. Mivel jogtanul lerövidítették az én hozzászólásomat, szeretnék hozzá szólni még egyszer. A korábbi hozzáállás, a külföldi intervenció vezetett a jelenlegi rezsim felállására, és az emberek azért támogatják a jelenlegi rezsimát, hogy megvédjék a szőföldjüket. Ezt nem szabad még egyszer elkövetnünk, együtt kell működnünk, nem szabad együtt működnünk a rezsimmel, és konzekvensen kell bánni az emberi támogatni kell az iráni ellenzéket, csak így lehet javulást elérni. És erről kell szóljon a vita. Köszönöm szépen. Köszönjük, Májer úr. Bízli úr kíván szólni, egy percben. F. Haristo, köszönöm, elnök asszony szeretném támogatni Steven Stevenson kollégámat, noha skót, ezúttal abban, amit mond. Perzsia az egyik legősibb civilizáció ezen a bolygón. Nagyon sok iráni van, aki kiváló emberi szívében őrzi még a nép nemességének minden jegyét, ideértve azt is, hogy nem ölünk meg fiatalkorúakat, terhes anyákat. Bírósági eljárással ráadásul ezt a fajta inhumánus eljárást a legélesebben el kell ítélnünk. Szerintem segítenünk kell a civilizált, demokratikus szellemiségű irániakat, hogy visszataláljanak kulturális értékeikhez, hiszen van mire hivatkozniuk és hagyatkozniuk. A gyilkosok pedig bűnhődjenek. Köszönjük szépen! Van-e még felszólalási igény? Nincs, akkor megadom biztos úrnak a szót, Orbán biztos úr. Mrs. President, asszony. Az Európai Bizottság figyelemmel követi Roxana Szaberi esetét, beleértve azt a tárgyalást is, ami a jövő hét elején kezd, veszi kezdetét. Az Európai Bizottság aggódik Szaberi asszony egészsége miatt, ő gyengíti az éjségsztrájt is. Szaberi asszony édesapja szerint ő akkor kezdte el az éjségsztrájkot, amikor uh, tehát nyolc nappal azután kezdte az éjségszereket, amikor elítélték nyolc év börtönre. És azzal vádolták, hogy amerikai kém. Az Európai Bizottság úgy értékeli, hogy zárt ajtók mögött folyik a tárgyalás, és a minimum elvárásoknak és kritériumoknak sem felel meg egy átlátható és fair tárgyaláshoz. A bizottság teljes mértékben támogatta a cseh elnökség által kiadott nyilatkozatot Szaberi asszony esetéről, április 22-én eh, 2009-ben. Reméljük, hogy eh, az iráni igazságszolgáltatás fair és átlátható felviteli eljárásra tesz lehetőséget az összes olyan garancia biztosításával, amelyek eh, benne vannak az igazságszolgáltatásban. A bizottság aggódik amiatt, hogy az emberi jogok helyzete és az alapvető szabadságjogok helyzete Iránban egyre jobban csorbulnak. Dilara Darabi kivégzése, akit május 1-én akasztottak fel, egy olyan bűncselekmény miatt, amit állítólag elkövetett fiatal korukén, kiskorukén szintén ezt a tartatatlan helyzetet példázza. Az Európai Unió nyilatkozatot adott ki, amely súlyosan elítéli ezt a kivégzést. A bizottság többször sürgette, és fogja is sürgetni, illetve felszólítani a bizot, az, az iráni hatóságokat arra, hogy nemzetközi uh, meg tegyenek, tegyenek eleget az emberi jogokat illetően, beleértve az állampolgári és politikai jogok nyilatkozatát és a e, e, emberi jogok univerzális nyilatkozatát illetően. Az Európai Bizottság szempontjából nélkülözhetetlen az emberi jogi helyzet javulása a politikai párbeszéd és az együttműködés megkezdéséhez Iránnal. Köszönöm szépen, biztos úr! Hölgyeim és uraim, ezzel lezártuk a vitát, a szavazásra közvetlenül az összes vitapont lezárta után kerül sor. A következő napi rendi pont Hat állásfoglalási indítványról van szó Madagaszkár keresetében. A szerzőkkel kezdjük. Nekik fogom megadni